Emlékeztetnék arra, hogy az eljárási szabályzat vonatkozó bekezdése szerint teljes jogú tagként részt vehet az összes ülésen, amíg a mandátumvizsgálat nem zárult le, illetve a mandátum nem került elfogadásra, és azzal a feltétellel, hogy az új képviselő írásos nyilatkozatot tesz arról, hogy nincs olyan hivatala vagy posztja, amely összeegyeztetetlen a képviselői mandátumával. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, mielőtt további bejelentéseket tennék, két dologra szeretném felhívni a képviselők figyelmét. Ezeket ajánlanám tehát az önök figyelmébe. Egy brutális merényletre került sor egy olaszországi iskola ellen. Az iskolát Morvillo Falcone után nevezték el, az ő nevét viseli ez az iskola. Ő maga is egy merénylet áldozata lett. Most ebben az iskolában egy eddig tisztázatlan merényletnek további két áldozata is van, Melissa, egy 16 éves lány, és egy másik lány, Veronika is áldozatául esett ennek a merényletnek, illetve jelen pillanatban küzd az életéért. Más fiatalok is nagyon súlyosan megsérültek ebben a robbantásos merényletben. A részleteket, a háttérinformációkat még nem ismerjük jelen pillanatban. Annyit azonban tudok, hölgyeim és uraim, annyit bizton elmondhatok, hogy többé-kevésbé minden egyes ülés alkalmával az elmúlt hónapokban azzal a nehéz helyzettel szembesülök, hogy gyermekek és fiatalok meggyilkolásáról kell önöknek beszámolnom. Hosszú-hosszú időszakon keresztül, az íratlan szabály volt érvényben, amely még a legaljasabb gazemberek számára is érvényes volt, hogy el kell kerülni nevezetesen azt, hogy gyermekek halljanak meg, gyermekeket és fiatalokat nem szabad meggyilkolni. Ez egy olyan vörös vonal volt, amelyet a legtöbben be is tartottak. Hölgyeim és uraim, egyre gyakrabban azonban azt látjuk, hogy ezt a vörös vonalat átlépik. Zavarodottság, fanatizmus, ideológiai, vallási, illetve bűnügyi megfontolásból gyermekeket, fiatalokat gyilkolnak meg, illetve egyszerűen tudomásul vesszük, elfogadjuk az ő halálukat. Azt hiszem mindannyiunk nevében beszélek, hogyha azt mondom, hogy csak is megvetéssel fordulhatunk ilyen emberek felé, akik ilyen cselekményeket elkövetnek. Éppen ezért együtt érzünk az érintettekkel, az érintettek családjával, barátaival, Melissa hozzátartozóival, és reméljük, hogy Veronika ismét felgyógyul. Együtt érzünk a tanulókkal, diákokkal, az érintett iskolában tanító tanárokkal is, és a szülőkkel, akik ilyen nehéz napokat élnek most meg. Hadd mondjam el egy időben azt is, hogy a tragikus események megráztak bennünket, amelyek Olaszországban, Emília Romániában történtek. A finále Emília helyiség különösen érintett. A legutóbbi statisztikák szerint heten vesztették életüket a földrengés következményeként, sokan súlyosan megsérültek, és több mint három ezren elveszítették az otthonukat. Szolidárisak vagyunk ezen emberekkel is, és együtt érzünk velük, de szeretnék néhány szót intézni az olasz néphez is, aki látta az elmúlt napokban a képeket a médiában, amelyek a szolidaritásról tanúskodnak, mind Emilia románja, mint Brindisi esetében. Nos, csak is annyit mondhatok, hogy dicséretet érdemel az olasz nép az összefogásáért. Az Európai Parlament nevében szeretném a legmagasabb elismerésemről biztosítani az olasz népet, amiért ilyen mértékben szolidarisak egymással ezekben a nehéz órákban. Köszönöm szépen a figyelmüket! Lenne néhány további közleményem is. Szeretném elmondani, hogy levelet intéztem a tanácshoz és a bizottsághoz, hogy ismertessem az Európai Parlament álláspontját az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség hét vezetőjének kinevezésével kapcsolatosan. Ezzel lezárul ez a folyamat. A jegyzőkönyv tartalmazni fogja majd a részleteket. A GUE frakció kérte, hogy Helmut Scholzot nevezzem ki Mikael Gustafsson helyére a